Madame la Présidente! Az elnök. Bonjour mes chers collègues et bon après-midi. Jó napot kívánok, kedves kollégák, és kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Kezdjük a délutáni ülésünket a tegnapi jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak. Szeretném megkérdezni, hogy vannak -e ezzel kapcsolatban észrevételek, nem látok, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük. A ma délutáni ülésünket kezdjük a megadott nap